Ladies. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szavazunk, hadd kezdjük. Úgy döntöttünk, hogy a GSP szabályozás szavazását elhalasztjuk. És tegnap a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a bizottságnak kérem figyeljenek. Tehát, hogy azt ajánlja a bizottságnak, hogy a sztördi jelentés is elhalasszuk a szabad kereskedelmi megállapodásról a koreai köztársasággal. de a, megtartjuk a véd záradékkal kapcsolatos ö, szavazást, tehát február 7-én kerül sor azokra a szavazásokra, amelyeket most nem ejtünk meg, tehát tulajdonképpen csak egy technikai intézkedés. Nos, van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk. Akkor most nézzük az első szavazást. Ez a Mária Dávid jelentés. Az Európai Unió kapcsolatai az menti együttműködési tanácssal. Egyes módosító. Egészen a 33-ig tehát egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes. Részenként szavazunk. Első rész mellette. Igen, parancsoljon. Csak röviden. Azért kértünk részenkénti szavazást, mert a második részre nemet szavazunk. Ez egy 50 cikk szerinti jelentés. Nem arról van szó, hogy az érdemi részen ne értenénk egyet. Nos, mint mondtam, egy 50 cikk szerinti jelentés, és szerintem ez a rész az affett jelentéssel kapcsolatos, tehát annak a keretébe élik bele. Ez az egyetlen oka ennek. Tehát az EPP e az AFET bizottságban fog emellett szavazni. De ö, úgy tűnik, hogy itt a bodi jelentéssel ezt, ezt akkor megzavarjuk. Jó, ez valóban idevágó megjegyzés, és valóban az AFET az illetékes bizottság. Jó, tehát akkor ennek megfelelően járunk el, de minden esetre első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizik a második részt, megnyitom a szavazást, Jó, akkor beleszámítjuk az önszavazatát is. Jó, akkor van egy plusz szocialista, úgyhogy az enyémet ne vegyék figyelembe. Jó. Count it now. Vote is closed. Vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. I was the extra socialist. Jó, én voltam a többlet. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát a 18-asról számozunk megint. Megnyitom a szavazást. extra socialist. Again, I'm the extra. Vote is closed. Vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is carried. És elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A négyes kompromisszumos lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás megismételjük a szavazást mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette Bocsánat, okafogyottá válik. A 36-ossal ugyanaz a helyzet. Akkor most nézzük a jogalkotási állásfoglalás tervezetről való záró szavazást. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote is uh, closed. Lezárom a szavazást.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 So item Item. A tízes pirendi pont a szavazást elhalasztottuk ezzel kapcsolatban. A 11-esre lépünk tovább. Jörg Leichtfried jelentés tervezetéről van szó. Kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer nem kevesebb, mint 62 módosítót kell itt megszavaznunk a mai délelőtt folyamán. E, ebből 26 az AFET részéről érkezett. Nos, menjünk, haladjunk. Az egyes módosító következik. A 46-ost visszavonták időközben. Kasperi. Tisztelt elnök úr! Egy pillanat, mondja az elnök. Elnök úr, elnézést kérek a zavarért. A 24-es, 34-es és 45-ös bekezdéseknél részenkénti szavazást szeretnék kérni. Írásban ezt már tegnap benyújtottuk. Oké. Okay. Elnök, Rendben, akkor is szavazás következik ezeknél. Nem tudom, mi az ügymenet, de ha megengedik, mondanám, hogy számos ponton előkészítettük ezeket a dolgokat a magunk csoportja részéről és mások részéről is. Ez a saját részenkénti szavazásokra vonatkozik, és ami bennünket élet, Bizonyos megosztott szavazásoknál e, támogattuk volna a szavazást, másoknál viszont tartózkodtunk volna. Kaspari úrnak ezt figyelmébe ajánlom. Elnök, rendben van, semmi gond, tartjuk magunkat a megosztott szavazáshoz, a részenkéti szavazáshoz. Tovább lépünk. E, az egyes módosító következik, mellette ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es támogatja. Ellene tartózkodik. Elfogadva. 13-as részenkénti szavazás. Első rész mellette ellene elfogadva. Második részre szavazunk. Ellene mellette tartózkodás. Elfogadva akkor próbát tartunk. A második rész, a 13. módosító második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es, itt is részenként szavazunk. Az első rész elfogadva, második rész elfogadva mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész támogatja ellene tartózkodik elfogadva. A 15-ös módosító következik, támogatja ellene tartózkodik elfogadva. Akkor a mellékletek következnek most. Az AFET 1-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Elektronikus próbát tartunk, AFET 1-es, megnyitom, lezárom a szavazást. Hát ezt elutasítottuk. 51-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodik, elutasítva. Az 52-eshez lépünk tovább, mellette ellene tartózkodik. Ismételt szavazást kérek, készfeltartás. Ki az, aki az 52-est támogatja, ellenszavazat. Egy, elutasítva, 53 elfogadva, az 53-as következik Okafogyott mondják. Igen, az 53-as és a 17-es okafogyottá vált. Kompromisszumos módosító 2-es elfogadtuk, 18-as, ki az, aki támogatja? Elfogadtuk. 19-es, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 21-es, illetve az AFET 3-as. Együttesen szavazunk mellette, ellene elfogadva, 22-es és az AFET 4-es együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ellenőrizzük még egyszer, 22-es és AFET 4-es együtt. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Huszonhármasnál vagyunk, támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. A 24-es? kérdezi az elnök. Igen. Részenkénti szavazás lesz, ugye? A 23-ast elfogadtuk, de a 24-esnek el semmi köze. Tehát részenkénti szavazás következik a 24-es módosítóról. Nem kevesebb, mint négy részről fogunk szavazni. Első rész. Támogatja? Mondom, az első rész. Támogatás, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Első rész. Első rész Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. És el is fogadtuk. Második rész következik. Támogatja. Ellene van. Elfogadtuk. Harmadik rész. Ki az, aki mellette van? Ellenvélemény. Elfogadtuk. Negyedik rész. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 25-ös módosítóra léptünk tovább, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A FET 8 és a 26-os módosító együttes szavazás, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27 és AFET 9 mellette ellene. Ezt is elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es kitámogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as támogatja, ezt is elfogadtuk, 31-es és AFET 11-es együtt, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 32-es ellene tartózkodik, elfogadva. 33 és AFET 12 együtt, elfogadtuk. 58-as lesz a következő módosítók. Nem, igaz, mondja az elnök. Egy részenkénti szavazásra 34-esre első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes, második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. És most Most a harmadik rész jön ugyanitt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik rész, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most érkezünk meg az 58-ashoz. Ki van mellette? Támogató szavazatok ellene tartózkodik, elfogadva. 36 és AFET 15 együtt. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. AFET 16-os. Ki van mellette? Készfeltartást kérek, ellene. Elfogadtuk. A 37-es módosító következik mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 59-es módosító elfogadva. Ötvenkilencet mondtam volna, mondja az elnök. Biztos ez? A cseh kérést visszavonták az ellenőrzési kérést visszavonták. nyolcasnál vagyunk, mellette ellene. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 41-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadva. A 42-esnél vagyunk, részenként szavazunk, megint csak négy részből áll ez. Első részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Ezt készfeltartással ismételjük meg. Tehát 42-es módosító első részére szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzés, elektronikus próba, megnyitjuk, első részre szavazunk. Lezáruk a szavazást. Elfogadtuk. 42-es második része. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 42-es. Negyedik része, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tovább megyünk, a 43-as módosító lesz a következő. Mellette ki van? 43-asra szavazunk. Tehát támogatja, ellene van, tartózkodik, elutasítva. Biztos, hogy ellenőriznünk kell? Jó, elektronikus próba, megnyitjuk a szavazást. 43-as. Lezártam a szavazást. Hát egyértelmű elutasítás. Huszonnégyes. 23-as. Ki az, aki támogatja? Ellene. Elfogadva. 24-es a FET. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadjuk. Negyvennégyes. Mellette ellene. Elfogadva. 25-ös utána a 45-ös, egész konkrétan négy részből áll. Első részre szavazunk, a 45-ös módosító első részére. Mellette ki van? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. A harmadik rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész mellette ellene elfogadtuk. Akkor a preambulum bekezdésekhez megyünk tovább. Kettes módosító. A preambulum bekezdéseknél kettes, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas, elfogadva. Négyes, elfogadva. Ötös mellette tartózkodik. Elfogadva 47-es mellette ellene. Elfogadva 7-es. Elfogadva 48-as. Kitámogatja, kitámogatja a 48-ast ellene. Tartózkodás elutasítva. 49-es a következő, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as, mellette ellene tartózkodás. A végszavazásra fog most sor kerülni. Elnök. Az AFET 22-es módosító hiányzik, az én listámon nincs rajta, mondja az elnök, de hát úgy tűnik, Igen, igen, mondja az elnök. Rossz listát néztem. Igen, tehát itt van a listán az AFET 22-es. Tévesen jelezték, hogy az oka fogyottá válna, de nem ez volt az helyzet, tehát akkor szavazunk az AFET 22-esről, részenkénti szavazás következik. Elnök úr úgy gondolom a tartalom alapján, hogy erre vonatkozik a 42-es. Persze ez a személyes véleményem. Nekem is ez volt a jelzésem, azonban ez ö, okafagyottá vált, a 42-es módosító elfogadása után. Most azonban azt mondják nekem, hogy nem ez a helyzet, tehát még egyszer mondom, a 22-es AFET módosítóra szavaznunk kell. És a titkárság is nagyon pozitívan áll a kérdéshez. Tehát 22-es módosító AFET, mellette Kasperi úr. Elnök úr, hogyha összeveti a szöveg leírt részeit, akkor látják, hogy az AFET 22-es és a 42-es módosító, amelyet elfogadtunk, a szöveg eleje teljesen azonos, ugyanarra a cikre vonatkozik, tehát a 22-es és a saját 60-as módosítóm okafogyottá válnak, erre, arra kérném a titkárságot, hogy szíveskedjenek ezt kontrollálni. Igen, azt mondják, hogy a tartalom tehát azonos. Ö, ö, hogyha egybeesés van, akkor nem kell ugyanarra a témára kétszer is szavaznunk, tehát nem ö, fogom betartani a kérdést, elnök úr. Elnézést, elnök úr, de az 59-esre, 17-esre és a 39-esre szemszavaztunk. Azt hiszem, hogy nem szavaztunk az 59-esről, a 17-esről és 39-esről. Azt hallom, azt mondják nekem, hogy ezeket nem hagytuk ki. Vagy szavaztunk róla, vagy... 59 was adopted. Az 59-est elfogadtuk. And the others have fallen. A másik kettő pedig okafogyottá vált. Tehát akkor a most a mód, eményen, emódon módosított e, egész javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát a bizottság javaslata módosított formájában elektronikusan szavazunk róla. Szocialisták, szavazak én is? Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 20 mellette, senki sem szavazott ellene, és hatan tartózkodtak. Kiváló eredmény. We have to vote. Elektronikusan, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást az állásfoglalás tervezetről, remélem, hogy ugyanez lesz az eredmény. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Még mindig hiányzik egy szavazat, lezárom a szavazást, és ugyanaz az eredmény. A tanácsal és a bizottsággal folytatott tárgyalások a korai megállapodásoknál. Ez a tárgyalásokhoz adott mandátum kitámogatja ezt. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást az informális tárgyalások megkezdéséről a tanácssal és a bizottsággal azért, hogy korai megállapodás születhessen. Nem folytathatunk ugyan, nem folytathatnak ugyanis a tárgyalást ellene mellette tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen, gratulálunk a jelentéstevőnek. Jörg Leichtfried úrnak. Item 12. 12-es pont William Dartmouth jelentése, illetve a vélemény előadója ő. Az illetékes a kulturális szakbizottság, a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadítása. Az első módosítóval kezdjük. Mellette ki van. Emeljék fel a kezüket, mellette ki van. Ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom a szavazást elektronikusan az első módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ez csak a, a jegyzőkönyv kedvéért volt, ugye, Dartmouth úr? Azt gondolom, hogy magyarázattal szol- kell, hogy szolgáljak. Kaspari úrra visszatérve hiányoltam az ő munkáját. Tehát tizen szavaztak mellette, de utána valahogy mégis a másik oldalra kerültek. Um, amendment number two. Kettes módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette okafogyottá válik, javítja magát az elnök. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 9-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító, részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizennégyes módosító mellette a 13-as okafogyottá vált. Amiatt, hogy a 9-est elfogadtuk, illetve a 10-est elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es első rész Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, szóbeli módosító. Első, van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban, a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nincsen. Akkor szavazunk. A szóbeli módosítóról szavazunk, az elsőről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette okafogyottá válik. Harminc egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. A 32-est, megnyitom a szavazást. 32. is open. Megnyitom a szavazást. A 32 es elektronikus szavazás van. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazattal többen szavaztak mellette. Végső szavazás a véleménytervezetről Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizennyolc tartózkodás volt, heten szavaztak mellene, és egy szavazott ellene. Nem tudom, hogy ehhez gratulálhatok-e. Elnök úr, a véleményem nem úgy alakult, ahogy ö, én terveztem, de örülök annak, hogy ön személyesen gratulált. Köszönöm. Rendben. This, file number 13. 13-as dokumentum, illetve napirendi pont a következő. Helmut Scholz jelentése. Az iparosodott országokkal folytatott együttműködési finanszírozási eszköz létrehozása, második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása. Mint tudják, megállapodtunk a többi szakbizottsággal, és nekik eh, illeszkedniük kell a véleményünkhöz. Megismételtük a módosítóinkat, a tanácssal és a bizottsággal folytatott tárgyalások eh, nem vezettek sikerre. A teljes szövegről szavazunk. Az ajánlás tervezetről mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenhatos cikkelyről szavazunk külön. Mellette ki van? Ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektro- elektronikusan a részenkénti szavazást, amely a 16. cikkre vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Mint ahogy említettem. Egyes módosítóm okafogadtá válik. Végső szavazás következik. A módosítókkal megnyitom a szavazást. Valaki nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 23-an mellette, ketten ellene szavaztak, Gratulálunk Helmut Schulznak, Scholznak. Parliamentary Now we move to a very important. A következő anyag egy nagyon fontos anyag. Az EU és Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka. Mielőtt elkezdjük a szavazást, szeretném üdvözölni a koreai parlamenti delegációt. Ők itt vannak a szakbizottsági ülésen. és sajnálatos koincidencia kapcsán úgy döntöttünk, hogy erről az anyagról most szavazunk. Mint említettem, a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló vita február, február 7 február én lesz, illetve erről szavazunk a szakbizottságban, és a plenárison pedig, ahogy terveztük, márciusban kerül sor a szavazásra a védzáradékról szóló végső szavazással együtt. Mint említettem, a belga elnökséggel együtt sikerült megállapodnunk, És szeretném megköszönni a jelentéstevő Pablo Zalba munkáját, illetve az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve a belga soros elnökségnek is köszönetet szeretnék mondani kitűnő munkájáért. Azt gondolom, hogy ez volt az első nagyon fontos anyag, amit a tanácssal megbeszéltünk, illetve bilaterális kereskedelmi megállapodásokról egyeztettünk. És azt gondolom, hogy magunknak is gratulálhatunk a tárgyalások pozitív végkifejlete miatt. Elkezdjük a szavazást. A teljes szövegről szavazunk kompromisszumos módosító állásfoglalásként a tárgyalások eredményéről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Elektronikusan szavazunk a jogalkotás tervezetről. Lezárom a szavazást. Huszonnégyen mellette, két tartózkodás. Gratulálunk uh, Pablo Zalbának és az árnyék jelentéstevőknek. I can realize that the rapporteur and shadows. A jelentés tevő és az árnyék jelentéstevők sikeresen lezárták um, ezt az anyagot. Pablo Zalvának, a jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy megjegyzést tenni a konszenzusos eh, eljárással kapcsolatban. Hétfőn kaptunk egy nyilatkozatot a kórai hatóságtól, és kitértek azokra a változásokra, amelyeket eh, tettek eh, az előző megállapodáshoz képest. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó módosítás történt a CO2-es megállapodással kapcsolatban, ez a terület nem jelent további probléma, és bele tudunk egyezni a szabadkereskedelmi megállapodás, megállapodásba, ez részünkről rendben van, és szavazni fogunk a, a szakbizottságban. Szeretnék néhány szót szólni a mai szavazással kapcsolatban. Amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor a biz, addigra a bizottság már tárgyalt a kereskedelmi megállapodás kapcsán Kóreával, a védzáradéknak pedig a szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelmi megállapodásban kellett szerepelnie, az autógyártóipar azt mutatta, hogy aggódik az megállapodás kapcsán Koreával, és úgy érezték, hogy ez negatívan hat az európai autógyártásra. Az volt a célunk, hogy ezekben a hónapokban a leghatékonyabb védzáradékot alakítsuk ki, és ezzel egy időben tartsuk tiszteletben a megállapodást. Három célunk volt. Az első egy könnyen alkalmazható védzáradék kialakítása volt. A második a Dél-Koreába menő importa kapcsolatban is fontos pontokat tárgyaltunk meg, illetve a hatás az európai iparra. Az Európai Parlament egységes álláspontot képviselt a tanácssal folytatott megbeszéléseken, és ez vezetett a sikerhez. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamenti kollégáimnak, illetve a belga soros elnökség képviselőinek, valamint a bizottság képviselőjének. Jó munkát folytattunk együtt. A bizottság a javaslatához képest az Európai Parlament módosításokat fogalmazott meg. Ezek célja az volt, hogy foglalkozzon azokkal az aggályokkal, amelyek a legérzékenyebb iparágokat illeti, legfőképpen az autógyártást. Az autógyártás jelenleg elégedett a szabályozással, Védelmi elemeket építettünk bele ebbe a szabályozásba, és ennek köszönhetően az európai autógyártás és az európai ipar érdekei jobban érvényesülnek. Az ipar szereplői megkérték a bizottságot arra, hogy végezzen vizsgálatot, annak a terméknek a definíciója szintén nagyon fontos, illetve ennek tisztázása, amit a védzáradékban is használtak. A parlament felügyeleti intézkedéseket is bevezetett a legérzékenyebb ágazatokban. Egy további fontos szempont, hogy az import mértéke növekedett, és a bizottság ezzel összhangban felügyeleti, illetve követési intézkedéseket vezetett be. Különösen olyan termékek területén, amelyeket a vám érint illetve a vámmentes ter- területen. Nagyon fontos, hogy a parlament, a tanács és a bizottság és az ipar szereplői megállapodjanak a feltételekben. A bizottság szintén fontos, hogy megállapítsa, létezik-e szabálysértés. És a legfontosabb tényezőket is figyelembe veszi a bizottság, illetve az, hogy mi számít szabálysértésnek, ezt is nagyon fontos, hogy világosan definiálja a bizottság. A parlament kompenzációs elemekkel gazdagította az anyagot. A védzáradék mellett a tagországok az Európai Globalizációs Alapot vehetik igénybe, A bizottság döntései a végrehajtása vonatkoznak, illetve a védzáradékkal kapcsolatos intézkedések megválaszolítására. És mindez a statisztikai adatokra megy vissza. Végül pedig létrehoztunk egy új online fórumot, és ez megkönnyíti majd az információ cserét az érdekelt felek és a bizottság között, végkövetkeztetésül. Mielőtt az Európai Parlament elkezdett dolgozni a védzáradékon, számos aggály merült fel a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban. Ezek minimálisra csökkentek, illetve néhány aggály el is tűnt. Hát sikerült a fenyegetéseket kivenni ebből. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Valaki más szeret? Igen, csak üdvözölni szeretném Zalba kollégának a munkáját. A dokumentum, amelyet Dél-Korea a széndiokszid politikájáról küldött, azt tanulmányozzuk frakcióm számára nyilvánvaló, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény elvében szemben van a széndiokszid, tehát a klímaváltozás elleni harcnak, akkor ez nagyon káros lenne az Európai Unió számára. Tehát épp ezért hihetetlen, hogy az Európai Unió, aki vezető a nemzet, az éghajlat elleni harcban, akkor ilyet elfogadjon. Elnök, köszönöm szépen. Nézzük az árnyék jelentéstevőket, akik részt vettek a tárgyalásban. Lange kolléga. Ja, danke schön Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy történelmet írtunk a védzáradékkal kapcsolatos szabályozásnál, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásban. Az első jogalkotási eljárás ez, amely a Lisszaboni szerződés hatája alatt valósul meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők kitűnő munkát végeztek önnel közösen, elnök úr. A parlament álláspontja pedig első alkalommal került bele egy kereskedelmi szabályozásba. Szinte egyetlen szó sem maradt módosítatlanul, a vízzáradéki szabályozást teljes mértékben megvált, megváltoztattuk, és ezen kívül a bizottság egyes pontokon egyértelműbb álláspontot képviselt, éppen ezért biztosak lehetünk abban, hogy azok az aggályok, amelyek a szabadkereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódtak, csökkentek. Ez volt a fel, feltétel. Először egy megfelelő védzáradéki szabályozást szerettünk volna kialakítani, mielőtt a szabadkereskedelmi megállapodásnak nekiállunk. Azt gondolom, hogy ez a munka sikerült. Éppen ezért eh, ezzel jövőbeni, a jövőbeni megállapodások szempontjából is egy példás eh, folyamatra került sor. A bizottság nyilatkozatában sikerült még magyarázatokat, illetve pontosításokat találni. Ezek a megállapodások a nem tarifális megállapodásoknál is szerepet játszhatnak, Éppen ezért a megállapodás keretében nem csak az érvényesül, amelyről a tárgyalások folytak, hanem az említett egyéb területek is. A 13-as fejezete a megállapodásnak az alapvető munkavállalói jogokat és környezetvédelmi standardokat is érvényesíti és ezek is tárgyát képezik a megállapodásnak, illetve a mi megfontolásainknak. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a parlament ezekre a területekre külön oda fog figyelni. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ezt a feladatot közösen oldottuk meg. Sikeresen, és azért lehettünk sikeresek, mert közös volt az erőfeszítés. És nagyon örülök annak, hogy a konstruktív párbeszédet Kóreából, Dél-Kóreából érkezett kollégáinkkal együtt folytathatjuk, mindennak szellemében, amit az imént elmondtam. Köszönöm szépen! Thank you, Bernd. Now... Köszönjük szépen, Robert Sturdy az alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Pablónak. Ez tulajdonképpen egy tím, egy csoport erőfeszítés volt, a csoport, az egész csoport dolgozott e, e, az, annak abból a célból, hogy ezt a megállapodást sikerüljön elérni. Köszönjük, elnök úr, a gratulációt, mert nem csak a kereskedelmi megállapodással kapcsolatos munka volt nehéz, hanem a parlamenti álláspontnak a kialakítása is. Ugyanis ez az első szabad kereskedelmi megállapodás, és a jövőbeli tárgyalásoknak példa, példa, számára példa lesz. Tehát ezért kellett ezt jól megcsinálni. És Pablo tudja, hogy tényleg mindenki keményen dolgozott, és egy olyan törvényt sikerült, egy olyan okmányt sikerült létrehozni, amely a lehető legjobb lett a körülmények között. És reméljük, hogy a korai partner is kielégítőnek tartja ezt a megállapodást. Mi nagyon örültünk annak, hogy ez így sikerült, és sajnálom, hogy úgy döntöttünk, hogy eh, a végső megállapodásról nem szavaztunk ma, de majd február 7-én ezt megtesszük. Itt a szakbizottság ülésen. Végső megjegyzésem, egy kicsit csalódottak vagyunk eh, az elnökkel együtt, hogy a tanács úgy döntött, hogy ennek a végrehajtását eh, eh, még nem indítja el, és talán jobb lett volna, hogyha amikor megkötjük a megállapodást, akkor azonnal indulhasson is a végrehajtása. Na minden esetre köszönöm mindenkinek, Pablónak, magamnak is, és a, az árnyék jelentés nevőknek. Azt hiszem, hogy ez később is referenciaként szolgál majd ez a munka. Köszönöm szépen. Köszönjük Robert Sturdy. Ma reggel e, az amerikai üzleti élet vezetőivel e, munka reggelin vettem részt, és ők azt mondták, <laughs> hogy köszönjük, köszönjük tulajdonképpen az Európai Uniónak, hogy ezt a e, megállapodást még nem e, veti be a gyakorlatban, mert akkor ez e, ők, nekik lehetővé teszi, hogy július 1-ére megkötik a szabadkereskedelmi megalapodást a koreaikkal. Na hát ez nem egy éppen örömteli hír, de hát a döntéseinkért felelősséget kell vallani. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentés tevőként szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jó eredményt élt el, de szeretném megköszönni az elnöknek is, hogy ilyen ügyesen tárgyalt és tényleg nagyon sikeresen működött együtt a többi frakcióval, hogy javítsanak a szövegen. Az INTA szakbizottság a tanácssal is tárgyalt, és a bizottsággal, méghozzá mindezt nagyon ügyesen tettük azért, hogy elérjünk mindenki számára egy megfelelő eredményt. Ez egy nagyon fontos kérdés, ahogy erre többen rámutattak. Azért fontos, mert Dél-Korea számára, ahol a biztonsági kérdés több kihívást is rejteget, ezért nagyon fontos, hogy egy demokratikus piacgazdasági ország az EU-val megállapodást kössön. Ez mind a biztonság, mind a külpolitika szempontjából nagyon fontos. Ezért az elkövetkezendő hónapokban tanácsos lenne, hogy ezt a megállapodást sikeresen meg is valósítsuk. Ez a védzáraték nagyon fontos és most ezzel megteremtettük a megfelelő jogi kereteket is, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyakorlatban is megvalósítsuk ezt a megállapodást. Vannak persze európai ö, ipari szereplők, akiknek nem tetszett ez a megállapodás, és ez azt is mutatja, hogy a Dél-Koreával kapcsolatban milyen kifogások vannak még. Ez is azt is mutatja, hogy az Európai Unió különböző frakciói is támogatták ezt, és a széndiokszid csökkentéssel kapcsolatban is reméljük, hogy a dél-koreai kötelezettségvállalások a gyakorlatban is átültetve lesznek. Köszönjük szépen az együttműködést. Elnök, köszönjük. Helmut Schulz. Köszönöm szépen, elnök úr. Äh, der Schattenberichter anschließen, mich bei dem Berichterstatter hat Szeretném visszhangozni azt, amit az árnyék jelentéstevő mondott, és a jelentéstevőnek a, az erőfeszítését dicsérjem hiszen különben nem tudtuk volna elérni ezt a fajta védzáradékot. Hangsúlyozom, hogy az EU teljes erőbedobással vett részt ezekben a tárgyalásokban, ugyanis a globalizált gazdaságnak jelenlegi helyzetében nagyon fontos, hogy partneri szellemben foglalkozzunk kereskedelmi és más kérdésekkel. A frakciónk bizonyos fenntartásait megfogalmazta, elsősorban a társadalmi és környezetvédelmi aspektusait illetően a, a védzáradéknak. Azt hiszem, hogy jelentősen előre léptünk abban, hogy hogy biztos jogi kereteket fektessünk le ilyen megállapodások számára. Amikor a foglalkoztatási, emberi jogi, polgári és kereskedelmi és környezetvédelmi normákról szó van, akkor nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen dokumentumokba belevegyük. Talán a bizottság is akar a széndiokszid kibocsátásos kérdésekkel kapcsolatban mondani valamit? Köszönöm szépen, elnök úr. Én Wolfgang Müller kollégámat kérem meg, hogy szóljon ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt a széndiokszid kérdésről szólnék, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak és megköszönték azt a kiváló munkát, amelyet ezzel az anyaggal kapcsolatban végeztek. Azt hiszem, hogy a három intézmény a tavalyi év során szorosan együttműködött, és egy olyan jogi eszközt sikerült létrehozni, amely tiszteletben tartja a szabadkereskedelmi megállapodást, de az EU ipart is megvédi sürgős rendkívüli esetekben. És átlátható eljárásokat biztosít mindegyik fél számára nem akarom most külön részletezni a különböző pontokat, amelyekben előrelépés történt, Szalva úr ezt már megtette, de az elvégzett munka nagyon nagy előrelépést jelent. Most akkor nézzük a széndiokszid kérdését. Valóban megerősítjük, amit Zalba úr mondott. A bizottság szorosan együttműködött a koreai hatóságokkal ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és a kérdést most már sikerült meg is oldani. Hétfőn, január 24-én a koreai környezetvédelmi minisztérium egy sajtónyilatkozatot tett, amely felvázolja a koreai jogszabálynak a változásait ebben a témában. Ezek pedig megfelelnek az EU iparnak a, az előírásainak. A korai minisztérium, a bizottság eh, dokumentuma a minisztérium, eh, a bizottságnak a nyilatkozatával együtt megtalálható a DG Trade, tehát a kereskedelmi főigazgatóság oldalán. Február 7-én a bizottság rendelkezésre áll az INTA bizottságnak eh, számára, hogy megmagyarázza ennek a jogszabálynak a technikai részleteit, tehát a, annak a dokumentumot, amelyet Korea kiadott. Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna mondani, elnök úr, lehet, hogy ön is szándékozta, elnézést kérek. De szeretnék köszönetet mondani Karácsió Mocsádónak, aki a bizottság tagjaként nagyon sokat dolgozott a parlamentben, és ebben a szellemben tudtuk kialakítani az egyezményt. Ez fantasztikus eredmény ez. A bizottsággal együttesen értük el elnézést kérek, hogyha kifogtam volna a szelet az önvitorlájából, de úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom, elnök úr. Így van, szükséges volt, hogy ezt az ecsetvonást még felvédjük. Egyébként remek ez a, a végül is ez a kifejlet, de ezen túlmenően nagyon fontos azt is elmondani, hogy képesek voltunk áthidalni a különbözőségeinket, és a saját köreinkben eljutottunk a közös állásponthoz. Ennél fogva tehát egyetlen hangon szólalhattunk meg az összes többi intézmény előtt. Ennél fogva Pablo Szalbának és a, a kollégáinak köszönetet kell mondanom, és személy szerint is azt mondom, hogy nagyon, nagyon örülök, hogy én magam vezethettem ezt a kiváló tímet. Vengel úr szerepét is kiemelném. Ő a soros belga elnökség képviseletében vett részt a tanács oldaláról. Az ő, illetve a munkatársaik munkája nélkül úgy gondolom, hogy talán nem tudtunk volna eljutni ehhez a megállapodáshoz, legalábbis az adott időkereteken belül. Hát bizonyítottuk, hogy álljuk a szavunkat, teljesítjük az ígéreteinket, és képviselni tudjuk az EU érdekeit. Köszönöm még egyszer. Well, let's move to the file six. Akkor tovább lépünk. 16-tól 18-ig vizsgáljuk az, a napi rendi pontokat. Deal with the similar Azért veszük ezeket egy blogban, mert hasonló kérdésekkel foglalkoznak az egyes pontok. George Sabin Kutas, Emilio Menendez de Vágyez, és Gianluca Susta a három jelentéstevő. A témák Marokkó, eh, Jordánia, illetve Egyiptom. Figyelmüket kérem, kérem szépen! Akik távoznak a helységből, szíveskedjenek úgy távozni, hogy közben nem akadályozzák az ülést. Thank you. Köszönöm. So again. Nos, tehát ismételtem. vitarendezési mechanizmusokról van szó, Marokkó, Jordánia és Egyiptom vonatkozásában ezért tehát a jelentés tervezeteket fogjuk megvitatni az érintett előadók bevonásával. Első ezek közül Georg Kutas. Elnök úr, köszönöm a szót. Jelentésem egy vitarendezési mechanizmussal foglalkozik az EU és Marikók között létrejö, létrejövendő megállapodásról beszélünk. Az általam javasolt mechanizmus a legutóbbi Európai Uniós vitarendezési megállapodások szellemében fogant. Ez olyan jogvitákra vonatkozik, amelyek a második cím alapján ö, kerültek benyújtásra, különös tekintettel a dömping ellenes cikkekre. A vitarendezésnél konzultáció és mediációs eljárásra kerül sor. Figyelembe vett említettük azt is, hogy milyen átmeneti intézkedéseket kell foganatosítani olyan esetekben, hogyha valamely intézkedések nem tesznek eleget a vonatkozó jogszabályoknak. A vitarendezés mechanizmusa egyébként a diplomatikus megközelít, diplomáciai megközelítést is figyelembe veszi úgy gondoljuk, hogy a mechanizmus javítja az EU-Marokkó közötti eh, kereskedelmi kapcsolatokat, és eh, a cégek, valamint a fogyasztók számára egyaránt előnyös lesz elfogadása összhangban van a földközi tengeri úti terv egyes fázisaival, ezt 2009. decemberében fogadták el, és egyrészt további lépést jelent a földközi tengeri szabadkereskedelmi terület létrehozása felé. Végezetül pedig szeretném javasolni, hogy a parlament fogadja el ezt a megállapodást. A magam részéről hiszek abban, hogy ez a megállapodás javítja a kapcsolatokat az Európai Unió és az érintett térség országai között. Köszönöm. Emilio Menéndez. Menéndez úrnak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy egy mechanizmusról beszélünk, méghozzá olyanról, amely tovább lépést jelent a hagyományos diplomáciai vitarendezési megállapodásokhoz képest. Ez a mechanizmus azért hasznos, mert javítja a képességünket, hogy fellépjünk, és segítsük az euró földközi tengeri vagy mediterrán megállapodások végrehajtását. A jelenlegi helyzetre is mert ugye Tunisztól Egyiptomig, itt teljesen Más jellegű vitarendezési mechanizmusokra volna szükség, hogyha valóban tényleges lépéseket akarnánk előre tenni, akár Jordániáig is. De mégis ez a vitarendezési mechanizmus szerintem javítja a bilaterális kapcsolatok biztonságát és megbízhatóságát. Ez fontos. Ugyancsak emlékeztetni szeretném önöket most hogy a bilaterális megállapodásoknak minden esetben összhangban kell lenniük a multilaterális kereskedelmi megállapodásokkal. Valamennyien tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés alatt a direkt külföldi beruházás már a kereskedelmi szakpolitika része. Ezt a mechanizmust ugye fel lehet használni e terület vonatkozásában is, hogy esetleges jogvitákat rendezni tudjuk. Alapjában véve trióként lépünk itt fel, hiszen ugyanarról a témáról beszélünk, nem akarok nem akarok különösebb részletekbe bocsátkozni, Kutas úr is, és én magam is ugyanarról beszélünk, remélem a parlament elfogadja az anyagainkat, elnök. Köszönöm. A következő Luca Susta Egyiptommal kapcsolatban fog felszólalni. Köszönöm szépen az intézményi és jogi keretek vonatkozásában nem igen tudok mit hozzátenni ahhoz, amit George és Emilio már elmondott. A helyzetek mindhárom esetben hasonlóak. Az a lényeg, hogy vitarendezési mechanizmust találjunk kereskedelmi jellegű jogviták esetére ez támogatja az adott országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatokat. Egyiptom esetében e, a vitarendezési e, mechanizmus nem régen e, zártuk le, és ez összhangban van azokkal a megállapodásokkal, amelyeket az EU egyéb nemzetközi vonatkozásokban alkalmaz, és összhangban van egyébként a, a WTO vitarendezési megoldásaival is. Ez az euró földközi tengeri térség eh, vonatkozásában vizsgálandó. Úgy gondoljuk, hogy eh, legalábbis én remélem, hogy a közeljövőben eh, segít bennünket egy európai mediterrán szabadkereskedelmi megállapodás létrehozásában. A földközi tenger északi partvidékére és a déli partvidékére egyaránt vonatkozik ez. Elnök, köszönöm szépen. E, valamennyi e, előadónk a szocialistáktól jött, és mind a három a latin nyelvek csoportját képviseli, román, spanyol és olasz előadókról van szó. Hojbá veszem, hogy e, itt nincs igazából vita. Mi? who is uh, speaking on behalf of Commission, Mrs. Miriam. Miriam Kerekova, asszony? Nem. Nincs hozzászólás. Kérem, szíveskedjen átvenni a szót. Az a fontos, hogy a bizottság, az a fontos, hogy a bizottság a megfelelő személyeket delegálja tára a nevem. Én, én tárgyaltam ezeknek a, én tárgyaltam a megállapodások témájában. Nagyon fontos, hogy a mögöttes dolgokat is lássuk. Ugye az intézményi kereteket kellett megjavítani az Euromed térség országaiban illetve az ezzel kapcsolatos jogviták vonatkozásában. A VTO-nál nem kielégítő az átláthatóság, nagyon fontos, hogy megnyissuk a témát, meghallgatásokat rendezünk, és bevonjuk a civil társadalmat is. A közvetlen külföldi beruházások kérdése a társulási szerződéseknek csupán a második fejezetében szerepel, itt az áruk és javak kereskedelmével kapcsolatos ez a fejezet. A társulási megállapodások további fejezeteiben is hagyatkozhatunk erre, tehát a javak és a szolgáltatások kereskedelmén túl még a mezőgazdaságra is gondolhatunk is. Elnök, köszönöm szépen. Az előadók közül van-e, aki hozzászólna? E hónap 20-áig lehet leadni a módosító indítványokat. Egyébként az új bizottsági ülésünk március harmadikán lesz. Ah, más 28-án. Február 28-án. Consideration of a working documents by our rapporteur Jan. Jan Zachragil a következő előadónk. Az egyes textiltermékek származásának igazoló szóló 1541 per 98 per EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. Ezt az anyagot a normál jogalkotási folyamat részeként továbbították a parlament részére. A, a származási igazolást értéktelennek minősítették, mert hiszen vannak olyan textiltermékek, ahol a minőségi megfigyelést nem alkalmazzák. A, az import engedély alapján végeznek különféle megszorításokat, így tehát a származási igazolás ennél fogva tehát irrelevánsá vált. Zahragyil úr megkapja a szót, szíveskedjék elővezetni az anyagát. Elnök úr, köszönöm szépen. Ez itt a bizottság javaslata, hogy hatályon kívül helyezünk egy tanácsi rendületet, 1541 per 98 per EK, illetve hogy módosítsunk egy másik tanácsi rendeletet, ez a 3030 per 93-as, a hatályon kívül helyezés, ugye arról szól, hogy nem kell bizonyos textiltermékek esetében a származási igazolást elfogadni harmadik országokból. A termékeknek a listája igen kimerítő, nem is akarom összefoglalni ezeket. E, a munka dokumentumban megtalálhatják ezt, de több tucat termékről van szó, hogy miért kell hatályon kívül helyezni e, a tanácsi rendeletet, számos oka van ennek, ezt a bizottság elmondta. Először is el, megemlíteném, hogy a tanácsi, a, a hatályon kívül helyezendő tanácsi határrendeletnél e, először Ugye az volt a szándékunk, hogy elejét vegyük a piaci zavaroknak, különösen a harmadik országok vonatkozásában, elsősorban a kínai népköztársaság esetében. A mennyiségi korlátozások a WTO tagországokban valójában lejártak a 205-ös cikk hatályba lépésével. Elsősorban a kínai népi, népköztársaságból származó termékeknél már 2008. szeptemberében lejártak a vonatkozó megkötések. Ennél fogva a bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy következményképpen a, a textil ágazatban további terhek kirovása nélkül kezelni tudjuk az import kérdését. Hangsúlyoznom kell, hogy vannak és lesznek is ellenőrzési eszközök a textil importra vonatkozólag. Az importengedélyezésnek nagyobb lesz a hatása, aztán statisztikai megfigyelést is folytatunk, monitorozzuk az EU piacot. Ezt a rendszert a bizottság 24, 54 per 53-as, vagy 93-as rendelete alapján végezzük, illetve a 24-54-es bizottsági tanácsi rendelet is vonatkozik erre. Ennek alapján a 34-es rubrikában kell megjelölni az eredet helyét. Tavaly a parlament első olvasatban elfogadott egy anyagot Muscardini kollégámtól a eredet országának feltüntetéséről harmadik országbeli import esetén textiltermékek, illetve ruha, ruhatermékek, ruházat esetéről van szó. Most az összes elhangzott figyelembevételével én magam is hajlok arra, hogy elfogadjuk a bizottságnak az indítványát, hogy helyezzük hatályon kívül ezt a bizonyos tanácsi rendeletet, és fogadjunk fel egy másikat. Ugyanakkor arra kérem a bizottságot, hogy gondosan vizsgálja át a vonatkozó rendeletek közötti kölcsönhatásokat, illetve e, figyeljen oda a harmadik országból az EU-ba importált e, termékek szabályozására. E, el kell mondanom azt is, hogy már jó, né, jó, jó hosszú ideje ülök itt a parlamentben, de most életemben először fordul elő az, hogy nem elfogadunk valamit, hanem hatályon kívül kéne helyezni valamit. Barosszó úr az első hivatali idejének az kezdetén 2005-ben azt mondta egy beszédben, hogy támogatja a jogalkotás egyszerűségét, egyszerűsítését. Történtek persze bizonyos lépések, mások meg nem. Én a magam részéről úgy érzem, hogy ez a mostani egy jó, sőt, szimbolikus lépés ö, ö, tükrözi a jó szándékot, nevezetesen az, hogy az Európai Unió jogszabályait egyszerűsítsük, és enyhítsük a szükségtelen ö, szabályozási terheket. A magam részéről ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmüket. sense to repeal? nagyon fontos, hogy eh, ne addig alogassuk ezt a témát, amíg már eh, nincs is értelme egy ilyen szabályozásnak. Köszönöm. A szakbizottság eh, tagjai szeretnének megjegyzést tenni, úgy tűnik, hogy nem. A bizottság szeretne reagálni. Hogy hívják önt? Mutatkozzon be, kérem. Ingrid Herlákensznek hívnak, és a VÁM főigazgatóság munkatársa vagyok. Kérem, halljon közelebb a mikrofonhoz. Ingrid Herlákensznek hívnak, és a VÁM főigaz, VÁM főigazgatóság munkatársa vagyok. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, annak érdekében, hogy eh, ezt a javaslatot perspektívába tudjuk tenni. Ahogy a jelentéstevő említette, nagyon fontos eh, lépés az egyszerűsítés felé, illetve a vámügyi formalitások egyszerűsítése felé ez az anyag, és szeretnénk eh, ezt a területet egyszerűsíteni. Mindennek mellékhatása az, hogy a javaslat segítségével harmonizáljuk az importeljárásokat a textil termékek esetében és más termékek esetében, olyan termékeknél például, ahol a dömping ellenes intézkedések is élnek. És vannak olyan termékek, ahol nem kell tanúsítani, bemutatni az eredetről, Viszont vannak olyan textiltermékek, ahol szükség van egy ilyen tanúsítványra. És azt gondoljuk, hogy mindez aránytalanul ö, sok terhet ró az érintettekre, hogyha összevetjük a hozzáadott értékkel, amit mindez jelent. A kereskedelmi korlátozások textiltermékek esetében egyre kevesebb számban jelennek meg. Átmeneti megállapodást sikerült kötni Kínával. A fennmaradó korlátozások két ország esetében, Fehér Oroszország és Észak-Korea esetében él, élnek még, és eh, import tanúsítványokra alapul a megmaradó rendszer úgy érezzük, hogy az eredetet alátámasztó tanúsítvány nem szükséges, ez egy plusz teher, és nem teremt megfelelő plusz biztonságot. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem adjuk fel teljes mértékben az importáruk eredetének ellenőrzését. Az import nyilatkozat fontos továbbra is, illetve ki kell tölteni a megfelelő űrlapokat, amikor importról van szó, és szükséges ezen kívül a termék származásának igazolása, ez egy szokványos verifikációs folyamat része is lehet. Beleértve a plusz tanúsítványokat is a termék eredetével kapcsolatban. És szeretnék még kitérni arra, hogy mit nem jelent ez a javaslat nem teremt eh, ez a javaslat eh, kereskedelmi politikai intézkedést önmagában véve. Tehát nem érintjük ezzel a kereskedelmi korlátozások eh, politikáját. És nem fogyasztók informálásáról van szó, import formalitásokra be kell mutatni import esetében a vámhatóságoknak azt a tanúsítványt, amely egyébként nem éri el soha a fogyasztót, tehát a fogyasztó ezt a vám tanúsítványt soha nem látja. Vannak olyan javaslatok, amelyek a termékek címkézésére, a fogyasztók informálására vonatkoznak, de ez a javaslat nem. Érdemes megemlíteni az eredet megjelölését a vám formalitásoknál. A földrajzi eh, definíciója nagyon fontos azoknak a helyeknek, ahol ezt beszerezték, vagy ahol jelentős eh, átalakításon, feldolgozáson ment keresztül a termék. Tehát ez nem kapcsolódik a címkézési, vagy szociális eh, és környezetvédelmi előírásokhoz sem. Mindez pusztán egy úgynevezett gazdaság jellegű útlevéről van szó a termékek esetében. Azért, hogy kiderülhessen, honnét érkeznek. Tehát ez itt egy gazdasági szempont, amely érvényesül. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, és hogyha vannak kérdések, ezekre szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm mondja az elnök. A jelentéstevő szeretne megjegyzéseket tenni. Úgy tűnik, hogy nem. A jelentés tervezetről szóló vita március 3-án lesz, a módosítók benyújtásának a március 7 -e, és a szavazásra április 12-én kerül majd sor a szakbizottságban. A 20-as napi rendi pont a következő. Innovatív Unió, az ITRE készít véleményt, ők az illetékes szakbizottság, és Inyez Vájdere a jelentés tevőnk, elnézést, ha nem helyesen ejtem ki az ő nevét. Első eszmecserére kerül most sor a véleményről. Ez a bizottság egyik legfontosabb kezdeményezése az EU 2020-as stratégia keretében. Innovatív unió a téma. Az ITRA szakbizottság saját kezdeményezésű jelentést készít, és a mi szakbizottságunk úgy döntött, hogy bekapcsolódik ebbe a folyamatba, és véleményt fog készíteni a kereskedelemmel kapcsolatos aspektusokról a kezdeményezés kapcsán. Inez Vájdere parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon helyesen ejtette ki a nevemet, köszönöm. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió hatékonyabb politikát eh, folytasson az innováció kapcsán. December 6-án az Európai Bizottság kommunikét mutatott be az Innovatív Unióról. Ez az anyag a kihívásokkal, mint az éghajlati változás, energia, élelmiszer, egészségügy, idősödő lakossággal foglalkozik, a közbeszerzési eljárásokkal, az innovációk megkönnyítéséről a kutatásban, áttekinti a szellemi tulajdonjogokat, és új partnerségekre tér ki az Európai Unióval, illetve az Európai Unión belül. 25 mutatót dolgozott ki ez az anyag. Kezdeményezés középpontjában a kis- és középvállalkozások támogatása el. Ez a munkaanyag, amelyet az ITRE készített, sajnos nem kért, tér ki megfelelően az említett javaslatra, és ezért még nyitott kérdések sora vár ránk az az anyag, amit a bizottság készített, sokkal érdekesebb alapjául szolgált a vitának, mint az ITRE munka dokumentuma. Hangsúlyozni szeretném, hogy még mindig tanítok az egyetemen, végzek kutatásokat, és a bizottsági anyag rendkívül érdekes volt számomra. Ezzel a területtel foglalkozom a szakbizottságon belül. Az ITRE anyagá a szociális innováció bevételére összpontosít az Európai Unió akcióterveibe, és hangsúlyozza az aktív és egészséges öregedést. Az ITRE azt javasolja, hogy egyablakos megoldás kerüljön bevezetésre, ahol a kis és középvállalkozások, kutatók, a egyéb vállalkozások európai, illetve helyi támogatásban is részesülhetnek. Én ezt jónak találom. Remélem, hogy mindenki megkapta a véleményemet, ezt lefordították, és az INTA vélemény tervezetében hangsúlyoztam azt, hogy az innováció kulcsfontosságú lesz a versenyképesség, illetve a gazdasági növekedés szempontjából az Európai Unió innovációs stratégiájának a legfőbb kihívásokkal szembe kell néznie, a magas szintű technológiák a széndiokszid kibocsátásának csökkentése területén. Hangsúlyoztam, hogy az Európai Uniónak biztosítania kell megfelelő politikai és pénzügyi támogatásokat az innovációhoz, az egy, megegyszer, leegyszerűsítése a folyamatoknak szintén rendkívül meghatározó a kis és középvállalkozások számára. Éppen ezért támogatom egy olyan európai szolgálat létrehozását, amely az innovációs partnerségeket segíti. Az Európai Uniónak innovációit jelentősebb jogi védelemben kell részesíteni, és nagyon fontos a szellemi tulajdonjogok védelme is. A know-how átvitele a harmadik országokba, a joint venture illetve közös projektek segítségével. Nagyon fontos, hogy ezeket a szakbizottság, illetve az Európai Bizottság jobban nyomon kövesse. Ami az európai szabadalmi árak kialakítását illeti, ez is egy nagyon fontos téma. Az európai árak alacsonyabbak, illetve magasabbak, mint az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban, és ez hátrányosan érinti a kutatásokat. Hát eh, éppen ezért ez kiválthat kevesebb eh, versenyképességet is az USA-val, illetve a Japánnal való összehasonlításban. Ha privatizáljuk a kutatást, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy mindenki ugyanazt kutatja. És eh, nagyon sok minden kikerül a kutatások területéből. Szükségünk van az átváltási árfolyamok stabilizál, stabilizálására, a közbeszerzések egyszerűsítésére, illetve a kereskedelmi akadályok megszüntetésére, hiszen ezek akadályozzák leginkább a nemzetközi kereskedelmet. Egységes szabadalom és az európai vállalkozásokról szóló statútum nagyon fontos, hogy mi hamarabb elfogadásra kerüljenek. Ezek azok a legfőbb pontok, amelyeket a vélemény tervezetembe bevettem. Önök ezt elolvashatják, és Várom véleményeiket, javaslataikat. Köszönöm szépen. Ez már egy munkaanyag, vagy egyelőre tervezet? Tegnap adtam ezt ki a fordítási szolgálathoz, még nem érkezett meg hozzánk. Nagyon világosan mutatta be az elképzeléseit, Hát nyilván összhangban áll az írásos anyaggal. fel is olvashatom ezt az anyagot, hogyha szeretnék, de én azt gondoltam, hogy ezt a képviselők meg fogják majd kapni. Sajnos nem kaptuk meg írásban, de mindent megtudtunk öntől. Ez egy első eszmecsere, és lesznek még további megbeszélések. Szeretnének a képviselők ehhez hozzászólni. Helmut Scholz parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Először is elnézést szeretnék kérni az jelentéstevő nevében, a válság miatt választási kampányra kellett ullanva távoznia, azért, hogy jó előfeltételeket teremtsön, és ezért nem lehet itt. De egy olyan kérdésről van szó, amely kapcsolódik a témához, Nagyon fontos témáról van szó. És amit ön felsorolt, illetve azok a legfőbb pontok, amelyeket hallottunk, én ezeket támogatni szeretném. Két megjegyzésem, rövid megjegyzésem lenne. Azt gondolom, hogy az Európai Unió a világgazdasági helyzet tükrében el kell, hogy gondolkozzon arról, hogy a partnerek egyenrangú felekként hogyan válhatnak az Európai Unióval közös szereplőként világgazdasági kapcsolatokon javítani. Nagyon fontos az emberek, illetve a környezet szempontjait is érvényesíteni. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogyha az innovatív unió témáját visszavezetnénk két nagyon fontos aspektusra. Az egyik a munka, és a szociális igazságosság a társadalom minden tagja számára, illetve minden olyan ország számára, amelyek ebben részt vesznek, illetve a fenntartható innováció, hiszen az Európai Uniónak a jövő szempontjából meghatározó szerepe van ebben a témában. Van-e más megjegyzés? akkor el szeretném mondani, hogy ez egy nagyon fontos téma. Kereskedelemről van szó, Itt olyan termékekről van szó, amelyekről, amelyekkel kereskedni lehet. Nem az alacsony fizetésekről, az alacsony költségekről, környezetvédelmi és más költségekről, nagyon fontos, hogy a mi versenyképességünk az innovációra alapuljon, és a technológiai előnyökre. Azt gondolom, hogy nagyon erőteljes véleményt kell kialakítanunk az ITRÉ-vel szemben. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Parancsoljon! Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Sajnálom, hogy ezt a javaslatot nem kapták meg a képviselők, hiszen ha megkapták volna, akkor több visszajelzést kaptam volna. Nagyon örültem a bizottsági anyagnak, és azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó anyag, amit az itt től kaptam. Ez az első munkaanyag, lehet, hogy csak egy vázlat, és nem az innovációról szól. Nem találtam ebben meg az innovációt. Termé- természetesen megpróbáltam megtalálni benne a, a kereskedelmi témákat, de nem találtam kimerítőnek az anyagot. Köszönöm. Köszönöm. Report. akkor várjuk a jelentés tervezetet. A vélemény tervezett megvitatása február 7-én történik. A módosítók benyújtásának határideje és március 15-16-án szavazunk róla. Nos, köszönöm. Nézzük a 21-es napi rendi pontot. Ez pedig a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55 per 2008 LK tanácsai rendelet módosítása. Ez egy vélemény, amelyre a mi bizottságunk az illetékes. Az előadó Helmut Scholz a GUE részéről. Akkor ő kapja meg a szót. Vorsitzender, äh, ich möchte darauf verweisen, dass die bisherigen Konsultationen. Köszönöm szépen. A konzultációk után, illetve a szöveg értelmezése után kiderült az, hogy nincsenek äh, módosítási kívánalmak, ami a rendelet tartalmát illeti egyszerűsített eljárásról van szó, és nem gondolom, hogy ez a megfelelő eljárás a folyamat felgyorsításához. Volt alkalmam a Moldáv köztársaság képviselőivel is beszélni, és őket is érdekli az, hogy ezt a témát mi hamarabb megoldjuk. Az én megközelítésemnek is ez volt a, a kiinduló pontja, az 55-ös számú rendeletet szeretnénk egyszerűsített eljárás keretében megvalósítani, és nagyon örülnék annak, hogyha az árnyék jelentés tevőktől visszajelzést kaphatnék arról, hogy az elmúlt napokban mire jutottak, illetve vannak-e más megfoltolásaik is esetleg. Thank you, Helmut Schultz. Um... Köszönjük szépen Helmut Scholznak. George Kutás két szót. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját a hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez a lépés a moldovai közösségnek szánt autonóm kereskedelmi kezdemények bevezetése szóló a tanácsi rendelet módosítása egy pozitív lépést jelent. És ez lehetővé teszi, hogy 2011-ben majd a, benyújthassa kérelmét a csatlakozásra. Nos, vannak olyan formák, amelyeknek a folytonosságát biztosítani kell. Moldovai köztársaságot a gazdasági válság komolyan érintette. Az utóbbi négy évben a bortermelő cégek fizetésképtelené váltak, és nem tudták a termelésüket folytatni. És ez egy nagyon kulcsfontosságú, ez egy kulcsfontosságú ágazat, és épp ezért nagyon fontos, hogy a, a, a bort érintő vámokat megszüntessék. A 300 ezer embert érint ez a bortermelő ágazatban, épp ezért ez nagyon fontos, mert a GDP-t is befolyásolja. Tehát nagyon fontos, hogy szabadkereskedelmi terület legyen. Ez mind Moldova, mind az EU számára fontos közös célkitűzés. Épp ezért támogatom, amit a jelentéstevő mondott. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Először is nem hiszem, hogy meglepő eh, a bizottság tagjai számára, hogy én Moldova mellett állok ki. Nem először teszem ezt. Nem, ugyanis ez nem csak Moldova, hanem más a régióban lévő eh, országok számára nagyon fontos. van a keleti partneri kapcsolat, vannak eh, cselekvési tervek ezen országok számára, de a, valószínűleg a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság kezében van leginkább az, hogy mit tehetünk. Tehát ezért a bizottság tagjainak mindegyik képviselője támogatta általában Moldovát. Egyet értek a jelentéstevével, Helmut Schulzal, hogy nem kellene módosítani a dokumentumot, ugyanis a szándékok világosak, egyszerűek, tehát az egyszerűsített eljárás eljárást támogatja az EPP is, hiszen a moldovai partnerek számára ezek pozitív lépések lennének. We don't, and we don't have any problem nem hiszem, hogy bármi problémát jelentene ez, hogy Moldovával kapcsolatban így döntsünk. Akkor a bizottság képviselője. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő olyan módon számolt be erről a dokumentumról, mint ahogy tette. Ez egy technikai változtatást jelent a léve rendelettel kapcsolatban, és amit Mikl, Winkler úr is mondott, és mások is, a borágazat nagyon fontos Moldova számára, 300 ezer embert alkalmaz, tehát ezért ez egy jelentős iparág. Moldova más piacokkal kapcsolatban is tavaly, a tavalyi év közepén e, problémákkal e, ke, e, került szembe, e, Oroszországgal való exportjait illetően. Tehát ezért nagyon fontos, e, hogy ezzel kapcsolatban lépjünk, mint mondtam, ez egy technikai lépés, nem befolyásolja az európai boripart, és szeretnénk kiterjeszteni a kvótákat három másik termékre is, köztük a kukoricára, és 2013-ról 2015-re szeretnénk kiterjeszteni a hatáját ennek a rendeletnek. Köszönöm, épp ezért örülünk neki. Na, most már kezd egyre izgatni a moldovai bor, ki kell próbálnom. Nos, nem hiszem, hogy van egy-egy vitás kérdés, mint ahogy mondtuk, ez csak egy technikai módosító, és egyszerűsített eljárás megfelelő erre. Tehát ezért azt javaslom, hogy módosítások nélkül fogadjuk el ezt a javaslatot. Persze, még a jelentéstevő véleményt is meg kell hallgatnom, vannak -e ellenvetések az egyszerűsített eljárással szemben. Helmut Scholz, elnök úr, én, én magam javasoltam ezt. Azért annyit megemlíthetek, hogy a moldovai bortermelők híresek, és ezért valóban meg kellene kóstolni a moldovai bort. De az elnök hivatalosan tehet javaslatot a szakbizottságnak is ezzel kapcsolatban. Nos, majd akkor, ha nincsen ellenvetése a jelentéstevőnek, vagy a bizottság többi tagjának, akkor elfogadjuk ezt a javaslatot. És szüttet eljárással fogjuk elfogadni. Tehát nincsenek módosítások. Gratulálunk a jelentéstevőnek és a moldovai eh, bortermelőknek is. Nos, akkor a mai ülést bezárjuk, és délután folytatjuk háromkor. És Joao Aguiar Machado urat hallgatjuk meg, a kereskedelmi főigazgatóság főigazgató helyettesét, és azokról a kérdésekről, amelyeket láthatnak a programjukban. Tehát kérem, háromkor pontosan legyenek itt. Köszönöm.